Yes, we have... Nos, meg is kell kezdenünk az ülésünket, már így is csúszunk. Csak meg akartam nézni, hogy a képviselők felébredtek-e a mai napon. Ki tudtak-e lépni az ágyból, ez megtörtént. Most pedig üdvözlöm Önöket. Mindenek előtt Tom Béverst, t Foglalkoztatási Bizottság az MKO elnöke, illetőleg Thomas Dobinikat, aki a Szociális Védelemmel foglalkozó bizottság elnöke, az SPC-ről van szó. Meg is adom a szót rögtön az elején Bévers úrnak, és úgy gondolom, hogy a bizottság szervezeti felépítését a legtöbben ismerik, az önök rendszerét ismerik, de az új képviselők számára talán mégiscsak szerencsés lenne, hogyha rámutatna arra, hogy milyen kapcsolatunk van, és az önök státuszát, szerepét a tanácsban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó reggelt kívánok! mivel a szerződés 148. cikke ezt tartalmazza, a legfontosabb EBSCO előkészítő testület, ami foglalkoztatási bizottságunk, és ez a foglalkoztatási stratégia kidolgozásáért felel. Ez mindenek előtt a Lisszaboni stratégiában szerepelt, és most az Euró 2020-ban, illetőleg az Euró európai szemeszterben is. Mintegy 17 éves tapasztalatunk van a tagállamok foglalkoztatási politikájának koordinálásával, és ez a konvergenciát és a hatékonyságot érinti mindenek előtt, mert azt tudjuk, hogy nem lehet egység megoldásokat, recepteket alkalmazni, és most idén ebben az időszakban az Európai Bizottság bizottság egy közös foglalkoztatási jelentést készít, mi tervezetet készítettünk, és tanácsi következtetéseket készítünk elő, a legfontosabb üzeneteket dolgozzuk ki, és az tavaszi Európai Tanács előtti EBSCO tanácshoz mi készítjük elő a legfontosabb döntéseket, illetőleg ha programok születnek, akkor ezeket felülvizsgáljuk és az ország specifikus jelentés tervezeteket is megvizsgáljuk, és ajánlásokat is megfogalmazunk, mielőtt tanácsi ajánlások születének június-júliusban. Az ajánlások előtt természetesen egy multilaterális velvizsgálati folyamatot indítunk, vagy és megnézzük azt, hogy milyen haladást sikerült elérni, mennyire fontosak az egyes pontok. Ez egy nagyon pontos, aprólékos folyamat, sok munkát fordítunk erre. A szakpolitikai fejlesztés természetesen nyitott keretek között folyam, foly, folyik, és egyértelmű következtetéseket igyekszünk levonni. Szeret, idén a CSR-okat vizsgáltuk felül még hozzá decemberben a ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatban, és azt a feladatot fogalmaztuk meg, hogy az ifjúsági garancia végrehajtását meg kell vizsgálni. A, a munkaügyi szolgálatok reformjával foglalkozunk, és a egyéb lépésekkel a következő hónapokban. A más bizottságokkal is együttműködünk, mint például az élethosszon tartó tanulással foglalkozó bizottság, az oktatási bizottság, illetőleg a munkára kivetett adóval foglalkozó bizottság. 2014-ben egy sor tervezetet módosítottunk, amit az Európai Bizottság elküldött nekünk, és ezek ezt a tanács el is fogadta ezt követően, és javított együttműködést alakítottunk ki az európai szociális partnerekkel, a legfontosabb pontokban beszélünk, tárgyalunk velük, és ők is nagyra becsülik ezt, ami az Euró 2020-at illeti bizottságként meggyőződésünk, hogy a területünkön a munkának pluszt kell biztosítani ja, a más tanácsi testületekhez képest, és ehhez egy meg, kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség. Meggyőződésem, hogy ez a fajta munka kifizetődik, az európai szemeszterre előkészített anyagok erősek, és az ECOFIN jobban figyelembe tudja venni őket. Ez pillanatnyilag a legfontosabb alkalmazkodásokat vizsgálja, és így létrejön <clears throat> egy együttműködés az egyéb bizottságokkal is. Mint önök is tudják, pillanatnyilag eh, az félidős jelentésnél tartunk az Euró 20 as stratégiájában, ez az Európai Bizottság számára azt jelenti, hogy bizonyos mechanikai, a mechanizmusban bizonyos módosításokat eszközölnek, és az a javaslatok egy utolsó szakaszát készítik elő, ami majd iránymutatásokba torkollik. És itt közös gazdasági, gazdaságpolitikai iránymutatások születnek. Egy közös véleményt készítünk, és ezt készítettünk a tanács elmúlt októberi, októberben elfogadta ezt, és ez valamennyiünk számára egy fontos lépés volt. Most pedig nézzük meg az iránymutatásokat. A foglalkoztatási iránymutatások fontos elemét képezik a felülvizsgálatnak. Ez egy széles körű orientációt jelent az európai foglalkoztatási politika számára a következő évekre. Ez fontos feladat az én bizottságomnak, és azonnal dolgozni kezdünk, amint az Európai Bizottság eh, elkészíti a saját ajánlásait, és a parlamentet is bevonjuk eh, ebbe a munkába. Természetesen az MKO-nál eh, úgy gondoljuk, hogy ezeket az iránymutatásokat jobban fel kéne használni. Mindedig nem kellő hatékonysággal használták ezeket fel, és ezért aztán erőteljesebbé, transzparensebbé kell, és felhasználó barátabbá kell tenni ezeket a lehetőségeket. Most pedig meg kell nézni, hogy minimális kötelezettségekre szükség van-e az ifjúsági garancia keretei között. Egy néhány szót szeretnék szólni az előttünk álló közvetlen feladatokról 2015-ben az, az európai szemeszter egy törékeny munkaerőpiacsal indul, és rövid távon nem látjuk a növekedést, és a kereslet sem erősödik kellően. Mindenképpen ez veszélyt jelent az európai versenyképességre, mert az emberek a szaktudásokat elveszítik, ha nem tudnak részt venni a munkaerőpiacban. Az MKO örül, hogyha az eddig megfogadott feladatokat átültetjük a gyakorlatba, és várjuk az éves növekedési jelentést. Az eddigi felülvizsgálatok azt mutatták, hogy fontos reformokra kerül majd sor, ezeket időnként fel is kell gyorsítani, de hát a reformok eredményeihez időre is szükség van a munkaerőpiacon is. És rövid távon nagyon nagy javulásra nem számítunk. Köszönöm szépen. Most pedig szót adok Thomas Dominik úrnak, a Szociális Védelemmel foglalkozó bizottság elnöke. Köszönöm, elnök asszony, kedves képviselők, nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, és a Szociális Védelmi Bizottság munkáját bemutathatom. Ez a bizottság szerződés alapján létrehozott bizottság 2000-ben jött létre, és a tanácsnak a tanácsot szociális kérdésekben beleértve a nyugdíjakat, egészségügyi kérdéseket két fő pillére összpontosítunk – az egyik pillér az európai szemeszter, a második pedig a tematikus munka, amely a bizottság és a tagország közötti jobb megértés szolgálja a szociális kihívásokban, illetve hatékony politikai megoldások kidolgozásában. A EMKO kollégáinkhoz hasonlóan a Szociális Védelmi Bizottság munkája az Európai szemeszter kapcsán az ország specifikus ajánlások megvalósítására össz, összpontosít a hosszú távú gondozás nyugdíja kérdésében. Véleményeket készítünk, illetve javaslattervezeteket a tanács számára, és ezek képezik a tanács által elfogadott végleges ajánlásoknak. Hozzáadott értéke van ennek a szakbizottságnak és ez az egyetlen előkészítő testület, amelynek a szociális inklúzió és szociális védelem témájában kompetenciái vannak. Tematikus áttekintést is készítünk szociális kérdésekről, illetve olyan e, kérdésekben, mint a szociális védelmi rendszerek hatékonysága például. 2014-ben két nagyon fontos jelentést fogadtunk el, Egyrészt a megfelelő szociális védelem, egy előregedő társadalomban hosszú távú gondozás, második jelentés az EU-ban a szociális védelem, ennek finanszírozása, illetve az eszközök hatékony felhasználása a nyugdíjakról készült jelentésünket ebben az évben mutattuk, mutatjuk be májusban, és ez a jelentés felhívja a figyelmet az öregedő társadalom kérdéseire, illetve az EPC kollégák jelentésével összhangban um, mutatjuk be ezt a jelentést, ami a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát illeti. Két éves um, jelentést is készítünk a tanács számára. Az első a szociális uh, reformok megvalósulása az, e, az EU-ban, ez pedig megjelenik az éves áttekintési jelentésében a tanácsnak, második jelentésünk pedig a szociális helyzet az EU-ban, illetve a szociális teljesítési monitor. 2014 nagyon fontos év volt számunkra. A tanács arra kért bennünket, hogy az mk val közösen gondolkodjunk el az EU stratégiájának középtávú áttekintéséről, illetve a több szociális Európáért téma megfontolása, és az EBSCO az elmúlt év októberében ezeket az ajánlásokat elfogadta. Közös véleményünkben felhívtuk a kiegyenlítettebb döntéshozatal fontosságát, a válság miatt az elmúlt évben az EU megerősítette a költségvetési gazdasági politikák koordinációját, a szociális dimenzió megerősítését. A szociális dimenzió ugyanis le volt maradva. Az EU 2020-as stratégiájának céljához is igazodtunk, illetve az inkluzív jellegű növekedés megvalósítása érdekében is. The focus should thus not be on reorientation of the strategy's goal, but on the implementation. Ami a stratégiákat illeti, a reformok újraorientációját, ezek nagyon fontosak az európai szemeszter szempontjából. Kiderült ezekről, hogy ezek alapvető katalizátorok a reformok számára is. Nagyon fontos megfelelő reformok előmozdítása, ezekhez időre van szükség, és amennyiben hiányosságok mutatkoznak meg a megvalósításban, ez különösen fontos. A szociális kormányzási tanács egyik legfontosabb témája a tagországok kompetenciáinak teljes mértékű figyelembevétele mellett, illetve a szociális kohézióra vonatkozó szerződésbeli részek tiszteletben tartása mellett. Integrált célokat szeretnénk megvalósítani a 2020-as stratégia jegyében. Ez pedig partnerséget feltételez az EBSCO és az ECOFIN között, illetve az előkészítő testületek között az együttműködés erősítése érdekében az említett témákban a kulcsfontosságú szociális mutatókkal az EBSCO júniusban foglalkozott, és a scoreboard célja a szociális kihívásoknál az átláthatóság növelése. Ez az európai szemeszternek is egy eszköze, és a bizottság eltökélte magát amellett, hogy a scoreboardot rendszeresen áttekinti. Üdvözöljük azt az integrált megközelítést, amely a gazdasági kormányzás csomagnak is része. Ez az egyik első konkrét jele az új bizottság eltökéltségének, azért, hogy Európa eh, háromás minősítést kaphasson. Az inkluzív növekedés esetében a makrogazdasági kiigazításoknak a szociális kihatásokra sokkal jobban tekintettel kell lenniük a politikák megválasztásában. Ez pedig a szociális beruházások gazdasági előnyei miatt nagyon fontosak. Az új bizottság szeretné a szociális fejlődést előmozdítani a gazdasági politikai koordináció jegyében, ezt pedig nagyon fontos célnak tekintjük, nagyon fontos, hogy ezt a rendelkezésre álló legjobb eszközökkel valósítsuk meg. Nagyon fontos a makrogazdasági, a foglalkoztatás és a szociális fejlődésnek ugyanolyan figyelmet szenni a különböző kompetens fórumokon is. Három üzenetet szeretnék megfogalmazni. Az új beruházási agendában a szociális beruházásoknak sokkal láthatóbb szerepet kell tulajdonítani. Hogyha inkluzív növekedési agendát szeretnénk megvalósítani, akkor a szociális értékekre, célokra kell összpontosítanunk, illetve a politikai reformok megvalósítását is elő kell mozdítanunk. A szociális fejlődés figyelemmel követését is meg kell reformálnunk, illetve a makrogazdasági fejlődést figyelemmel követnünk. Nagyon fontos az integrált politika kialakítása. Köszönöm. Thank you very much for those introductions. Köszönöm szépen a rövid bevezetőket. Ezzel a koordinátorokhoz fordulunk. Az első kérdéseiket tehetik fel. Maras, a kiasszony a néppárt nevében az első. Prezident. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Dominik úrnak az előadását. Ez nagyon érdekes volt. Van néhány kérdésem az előadások után. Bévers úrhoz először. Ön hangsúlyozta azt, hogy milyen mértékben eh, mobilizálták magukat a fiatal munkanélkülisége eh, küzdelem, elleni küzdelem jegyében, a ifjúsági garancia segítségével. Készült egy tanulmánya az alap megvalósításáról, illetve erről a kezdeményezésről. Két olyan politikáról van szó, amelyek nagyon közel állnak egymáshoz. A kezdeményezés eh, tulajdonképpen a megerősítése a vízifjúsági garanciának, olyan területeken, amelyek a legnagyobb nehézségekkel küzdenek. Hogyha ezt a kérdést felteszem, akkor az azért van, mert a helyszínen nagyon sok zavar, zűrzavart látok mindenféle politikai szinten, és úgy érzem, hogy nagyon súlyos a helyzet, és a kommunikáció a fiatalok foglalkoztatása erősítése érdekében nagyon fontos, hogy javuljon. Tehát meg szeretném kérdezni azt, hogy a megvalósítás hol tart. Ebben a bizottságban nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy 20%-a a szociális alapnak a szegénység elleni küzdelemre kerüljön ráfordításra. Hol tartunk itt a szegénység elleni küzdelemben? És harmadik kérdésem, nagyon sokat kellett küzdenünk azért, hogy az Európai Szociális Alapot ne keverjék össze a kohéziós alappal. Mik az ön elképzelései az Európai Szociális Alap felhasználásáról? felhasználásáról, tehát a helyszínen zajló projektek megvalósításáról. A harmadik fontos pont, nagyon fontos, hogy a kompetenciák felé orientálódjunk. Nagyon sokat beszéltünk a szakmai tapasztalatokról, ezek elismeréséről, és 15 éve beszélünk ezekről a témákról. Egy olyan pontról van szó, mi nem tudunk előbbre lépni. Ön szerint mit kell tennünk annak érdekében, hogy valóban stimuláljuk a foglalkoztatottaknál ezt a témát, akik hosszú távú tapasztalatokkal rendelkeznek, hogy elismerjék az ő készségeiket. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Jutta Steinnak, az SND-től. Ja, vielen Köszönöm szépen, hogy a mai napon eljöttek. Köszönöm az elmondottakat. Marás Atyék kolléganő felvetette a legfontosabb témánkat, amivel mindenki foglalkozik, ez a fiatalok munkanélkülisége, de hát látni kell, hogy a tartós munkanélküliség is növekszik Európában milyen intézkedéseket látnak önök, amelyeket célzottan hozhatnánk meg itt Európában, aminek az eredménye az lenne, hogy bele tudunk nyúlni ezekbe a folyamatokba, mert ezek az emberek nem csak a munkaerőpiac számára vesznek el, hanem a társadalom számára összességében. Az európai megszorítási politika sok mindent tönkretett, beruházásokra van szükség. Dominik úr ön azt mondta, hogy a beruházási tervnek szociális célokra, értékekre is vonatkoznia kell, tartalmaznia kell ilyeneket. Hol lát lehetőségeket, változtatási esélyt az, amit az Európai Bizottság előterjesztett, az megvan, és hol kellene ön szerint itt javításokat eszközölni. Dominik úr, ön beszélt a nyugdíjakról, a korosodásról a társadalomban. Ez, a, ezt egymással összhangba kéne hozni. Hogyan érti ön ezt valójában? Vannak-e konkrét javaslataik, vagy javaslatai erre? Az Európai Bizottság elmúlt héten a szociális és foglalkoztatási politikai célok eh, kapcsolatos jelentést tette közzé, és a bizottság nyilatkozatának első mondata az volt, hogy a hatékony szociális védelemmel és, beruh- és az emberi tőkébe történő beruházással jól ellátott országok jobban viselték a válságot, mint mások. Nos, ez annyira nem új felismerés, és miért nem az összes tagállam ért el, vagy indított el javításokat ezen a területen. Köszönöm. Következő felszólalónk. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni mind a két hozzájárulást, és az ő felszólalásukat. Nagyon érdekes meghallgatni azt, hogy milyen munkát végeztek. Önök az európai szemeszterről beszélnek, és ez fontos és érdekes gondolatokat vetett fel. Fontos az alapvető struktúrákra támaszkodni az európai szemeszter kapcsán. Önök is tudják, hogy az Európai Bizottság megkezdte ezt a szemesztert, és megpróbálja a működést értékelni és módosításokat eszközölni ott, ahol erre szükség van. Az úgynevezett szociális indikátorok vagy paraméterek nagy hangsúlyt kapnak az európai szemeszterben. Vagyis a munkavállalók, a munkahelyteremtés kérdése és az ehhez kapcsolódó szociális kérdések. De mindig is a szociális paraméterekre kell odafigyelni. Hogyan kell hogyan lehetne az európai szemesztert hozzáigazítani a jelenlegi helyzethez, hogy még jobban figyelembe lehessen venni a szociális paramétereket, és hogy az embereket védeni tudjuk, és további munkahelyeket tudjunk létrehozni. Vannak -e ezzel kapcsolatban konkrét gondolataik? Köszönöm szépen. Laura, következik IFDD. E Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a két fontos eszközt, amelyek minden bizonyal informatívak lenne, lesznek más tekintetben is. Két kérdésem lenne, és két értékelést is szeretnék elmondani azzal kapcsolatban, ami például az olasz helyzetet illeti a fiatalok garancia, az ifjúsági garanciára vonatkozólag. Ez sajnos semmit sem tudott elérni jelenleg Olaszországban, tehát ez az eszköz nem hatékony, és még a kommunikáció sem világos ezzel kapcsolatban, tehát az emberek nem tudják, hogy hogyan férhetnek hozzá vajon a probléma az csak a megvalósításban keresendő, vagy pedig a koordinációs hiány is a problémák között van. Ugyanis egy kicsit azért meglepő az, hogy bizonyos országokban volt hatása, és nagyon pozitív eredményeket könyvelhetünk el, de Olaszországban ez sajnos nincs így. Ez a projekt ez Olaszországban nem is került felhasználása, és gyakorlatilag a bürokrácia útvesztőiben eltűnt. Lenne aztán egy másik gondolatom is. Beszéltünk a szociális dimenzióról, amelyet a gazdasági dimenzióhoz, vagy azzal hasonlóan kell kezelni. Felmerül bennem a kérdés, hogy mindig csak költségvetési egyensúlyról beszélünk, strukturális reformokról, és arról, hogy a deficit, illetve GDP arányos deficit szinteket nem szabad meghaladni. Vannak olyan államok azonban, amelyeknek ebből elege van, és többen szeretnék látni azt, hogyha a szociális dimenziót legalább olyan fontosnak gondolnánk, mint a gazdasági dimenziót. Ma a szociális dimenzió úgy tűnik, hogy is hiányzik, és a gazdasági célok továbbra is felülről érkeznek, és a szociális célokkal fizettetik meg a gazdasági növekedés árát. Olaszországban a nyugdíjak kérdése nagyon súlyos helyzetet idézett elő, a megélhetési szintek alatti nyugdíjak nagyon jellemzőek sajnos, és a közigazgatásban is akadnak ezzel kapcsolatban problémák, tehát információkat szeretnék kérni arra vonatkozólag, hogy mit lehetne megváltoztatni. Köszönöm, Berenc úr. Köszönöm szépen a kérdéseket. Kezdjük az ifjúsági garanciát, illetve az ifjúsági munkanélküliség kérdését. Ennek az implementációját megpróbáljuk monitorozni, és indikátorokat dolgoztunk ki a follow-up megkönnyítésére vonatkozólag. Van itt három felülvizsgálata is a ifjúsági garanciának a tagállamok kapcsán azt látjuk, hogy azért eléggé vegyes a kép. De ezt vártuk is, vagy bizonyos országok már most is jól működő rendszerrel rendelkeznek, más országok nagyon más helyzetből indultak ki, és ezen kívül egy kicsit, mintha zavar uralkodna a az ifjúsági garancia és az ifjúsági munkahelyteremtési program között. Vannak olyan államok, amelyek nem kapnak támogatást az ifjúsági munkahelyteremtési programokból, Fontos, hogy a ifjúsági garanciát is megvalósítsák ezek az államok. Ezek pénzügyi támogatások, és a fő céljuk az, hogy a megvalósítandó reformok meg is valósuljanak, és fenntarthatóak maradjanak, akkor is, amikor mondjuk, tehát a garancia program az még akkor is működőképes maradjon, amikor az ifjúsági munkahelyteremtő programoknak már vége van. Tehát ez egyfajta strukturális problémát próbál megoldani, fenntartható módon az iskolából a munkaerőpiacra való átmenetet támogatja. Ez csak egy további támogatás, egy eszköz, amelynek az a célja, hogy a reformok megvalósuljanak, de a célokat az eszközökkel nem szabad összetéveszteni. Az ifjúsági munkahelyteremtési kezdeményezés végén is a garanciának még sokáig ott kell lennie. Ez a vegyes kép valóban azt jelenti, hogy bizonyos államokban több előrelépést láthattunk, mint máshol, de az igaz, hogy nagyon sok tagállamban partnerségeket építettek ki, tehát nagyon mély programokat kezdtek, regionális hatóságok kezdtek el egymással eszmét cserélni az oktatás területén, illetve a munkaerőpiaci intézményekkel is hidakat építettek az oktatás és a munkahelyteremtés fórumai között. Természetesen ennek nem mindig azonnal látható a hatása, és ez egyébként teljesen normális is, mert vannak olyan államok, ahol hatalmas kihívásokkal kell megküzdenünk, és egy kicsit talán több időt kell hagyni, mielőtt az első eredményeket láthatjuk. De azért arról biztosíthatok mindenkit, és ismerem az olasz esetet is, hogy azok a struktúrák, azok a partnerségek, amelyeket megvalósítottak, azok azért egy fontos lépést jelentenek előre ezen az úton. A ifjúsági garanciával kapcsolatos kommunikációs kérdések bizonyos országokban valóban problématikusabbak, mint máshol. Tudniuk kell a fiataloknak a, ennek a programnak a létezéséről. Az Európai Szociális Alappal kapcsolatban kicsit talán kevésbé vagyunk benne közvetlenül ennek a megszervezésében, de azért vannak teljesen világos kapcsolatok is az európai szemeszter miatt, és nagyon érdekel bennünket az, hogy a különböző tagállamok hogyan fogják felhasználni az IFS eszközeit. Reméljük, hogy a legfontosabb prioritásokra koncentrálva fogják felhasználni ezeket az eszközöket, amelyeket egyébként a szemeszter is megállapított. A hosszú távú munkanélküliség, illetve a különböző szaktudás validációja valóban összefügg. Nekünk a saját területünkön kell megküzdenünk a hosszú távú munkanélküliséggel, de ehhez természetesen gazdasági növekedésre is szükség van, ez nem tartozik szorosan a mi hatáskörünkbe. Tehát fontos a szakképzés a szaktudás megszerzése, aktív munkaerőpiaci intézkedésekre van szükség. Senki sem kezdi hosszú távú munkanélküliségben az életét, tehát mindenki, aki most a hosszú távú munkanélküliségben vagy régóta munkanélküli, az valamikor elindult ezen az úton, tehát valahogy vissza kell őket irányítani a munkaerőpiacra. Vannak olyan országok, ahol nagyon érdekes profilozó rendszereket dolgoztak ki, amelyeknek az a célja, hogy megvizsgálják azt, hogy milyen kategóriákban vannak a leginkább kitéve az emberek annak, hogy hosszú távon munkanélküliek maradjanak. És ezekkel a problémákkal próbálják felvenni a harcot. Ezt a bevált gyakorlatok, ezeket az eseteket kellene megvizsgálni, és más országokban is alkalmazni a bevált gyakorlatokat. A strukturális kiegyensúlyozás kérdése, hát nem hiszem, hogy maga az európai szemeszterben rejlenének a problémák, vagy az egyensúlytalansági helyzetek. Az a rendszer, amely most működik, az alapvetően lehetővé teszi a szociális és gazdasági kérdések egyenrangú kezelését, de világos az is, hogy a szemeszter által megvalósítandó politikákat kell kiegyensúlyozottá tenni. Azok a politikai választások, döntések, amelyeket a szemeszteren belül hozunk meg, ebből be a kontextusba helyezendők, és talán a válság végét követően nagyobb tér nyílik majd ezen problémák megoldására is. Fontos az is, hogy a szemeszter által megalkotott intézkedések kiegyensúlyozottak legyenek, és ez az indikátorokon keresztül is látható. Az egyik például a makrogazdasági egyensúlytalanságra vonatkozó indikátor, és a szociális és munka helyi vagy munkaerőpiaci indikátorok szintén ide tartoznak. A két rendszer között összeköttetést kellene támasztani, létrehozni, és nem két külön világként kellene ezt a két problémát kezelni, hanem a kettő összefüggéseire kellene felhívni a figyelmet az európai szemeszteren belül. Köszönöm. Mr. Thank you. There have been different points highlighted. Különböző pontok merültek fel. Az egyik érdekes felvetés a bizottság beruházási csomagja, és milyen szociális hatásokkal jár az és mit lehetne itt tenni. Nyilván szükség van szociális védelmi rendszerekre, mert kezelni kell a jelenlegi problémákat, és itt van például a tartós munkanélküliség témája is, amit meg, amire rákérdeztek a szociális védelmi rendszereink, úgy alak, olyan kialakítást nyertek, hogy megfelelő erőforrásokat tudjunk hozzácsoportosítani, és így tudunk szembe menni a problémákkal, ami pedig konkrétabban a tartós munkanélküliet illeti, itt természetesen olyan idősebb embereket is szeretnénk felkészíteni arra, hogy legyenek rugalmasok, hogy személyesen tudjanak alkalmazkodni a helyzethez, hogy tényleg megmaradjanak a munkaviszonyban, találjanak új munkát, ha szükséges, tehát hogy reagálni tudjanak ez egy fontos folyamat, és az Európai Bizottság víziója is ezt tartalmazza a szociális védelmi rendszerek kialakítására tett javaslataiban. Itt különböző pillérek vannak, amelyeket figyelembe kell vennünk, és végig kell gondolnunk a nyugdíjakról is beszélünk, de természetesen. Azt abban mindenki egyetért szerintem, hogy, hogy tovább kell dolgozni, ez, ezzel ki kell békülni, mert tovább is élünk, ez egy fontos dolog, de a tagállamok önmaguk dönthetik el, szervezik ezt meg, hogy a munkaerőpiacokat hogyan hozzák összhangba az adott helyzettel. Ez a status quo, tehát a tagállam dönt, és arról, hogy hogyan tudnak a változó körülményekhez eh, alkalmazkodni. Ez az, amit eh, figyelembe kell vennünk, eh, és hogy, hogyha rugalmasabb rendszereket akarok a szociális védelem területén, ami a modernizációs rendszereknél biztosítani kell, hogy az európai szociális értékeket tiszteletben tartsák. Ez egy rendkívül fontos felvetés, és hát a minimál nyugdíjak kérdése Olaszországban téma, de ezt tudjuk, vannak eszközeink, megnézzük azokat a juttatásokat, amelyeket Európában adunk. Van, van egyfajta benchmark, hogy összehasonlítsuk ezeket a juttatásokat és a szociális politikai intézkedéseket megfelelően fel tudjuk mérni ezen a területen szerintem tovább kell mennünk a munkával. Ez az egyik legfontosabb pontunk a napi renden, amit a következő hónapokban meg fogunk vizsgálni. Az utolsó pont pedig a szociális dimenzió kérdése, a szociális témák a szemeszter összefüggésében. Vannak eszközeink, hogy itt reagáljunk, hogy meg tegyük, amit elvárnak. Itt van a szociális eredménytábla, a, ugye például ezt is megvitattuk, ez egy jó kiindulási pont szerintem, amire most szükségünk van, az önkéntes megközelítés, amit a bizottság is említett, jó kapcsolatot kell kialakítani a szociális és a foglalkoztatási eredménytávla között és természetesen ezt összhangba kell hozni a makrogazdasági folyamatokkal is. Ezen kell dolgoznunk, és szerintem a tárgyalásokat a különböző munkacsoportokban, bizottságban folytatni. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Pinkevisítő asszony, parancsoljon, szót két. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Bévers úrnak és Dominik úrnak, hogy bemutatták a saját bizottságaik munkáját. A következő kérdést szeretném felvetni mindkét bizottság ajánlásokat fogalmaz meg a saját területére nézve, itt mindenek előtt a foglalkoztatás iránymutatások tekintetében, a szociális védelmi rendszerek felvizsgálata is fontos, itt ajánlásokat fogalmaznak meg az országokra nézve. Van egy kérdésem, hogyha ilyen intenzíven dolgoznak, van-e a van-e a tagállamokban szándék arra, kielégítő szándék, hogy az önök ajánlásait átültessék a gyakorlatba, ami aztán befolyásolná az európai polgárok életét? Hallottuk, hogy Bivers úr említette, hogy minimális kötelezettségekre azért szükség lenne, nem csak iránymutatásokra, hanem konkrétabb intézkedésekre lehet szükség, például az ifjúsági garancia kapcsán Meggyőződésem, hogy tényleg szükség van ilyen erőteljesebb intézkedésekre. Egy további kérdés, az önök bizottságai tervezik-e, hogy megvitatják a migrát, a bevándorlás hatását az EU-ra. Nagyon örülök természetesen a mozgás szabadságának az Európán belül. Ez egy fontos dolog, de azt látjuk, hogy ez problémákat is jelent, és az emberek nem csak egyik tagállamból mennek a másikba, hanem kívülről is érkeznek, és kívánunk-e valamilyen lépéseket tenni, kutatásokat végezni például, hogy megnézzük, mi is történik itt valójában. Ez hasznos lehetne a tagállamok számára, és a szociális modellen belül is jó erre emlékezni, mert nagyon magas a munkanélküliség, a szociális kirekesztés, eh, eh, illetőleg a szegénység növekszik. Eh, hogyan tudunk Európában erre reagálni? Önök a bizottságaikban tudnának -e erre reagálni? Például a gyermekekre nézve egy garanciát kidolgozni. Nagyon kínos, hogy milyen sok a szegény gyermek. Persze itt van az ifjúsági garancia, de először a gyökereket, az okokat kéne megnézni. A gyermekeink már a születésük után szegénységbe születnek, onnantól a szegénységet ismerik meg. És ezek a fiatal emberek nem motiváltak a munkára, nem tudják, hogy hogy kell pénzt keresni és szerintem a tényleges okokat kell megkeresni. Miért szegények ezek az emberek? A leggazdagabb kontinens vagyunk a világon, és még ilyen szegénység is jelentkezik. Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az előadásokat. Béversz úr, nem értünk egyet egyáltalán az ön optimizmisával, egy ponton sem, különösen amikor azt mondta, hogy ön őrül uh, annak, hogy a közvetlen válság már elvonult. Ennek pont az ellenkezője igaz mi akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy kiderül az ég, nem ez a helyzet. A szociális védelmi rendszereket teljes mértékben egyrészt a nemzeti vagyomból finanszírozzák, és Európában kevés olyan ország van, aki meg tudja tartani a költségvetését, és óriási államadóságok keletkeznek. Nem gondolom, hogy az LKB fogja ezt mind megváltoztatni, másrészt pedig a munkából finanszírozzák ezt, Ebben a szakbizottságban minőség és mennyiségi szempontból is érzékeljük a munkahelyek csökkenését. Tehát úgy tűnik, hogy ön arra tesz javaslatot, amely pont annak megy ellenébe, amelyel évek óta foglalkozunk, és szakítani akar azokkal az intézkedésekkel, amelyek eddig hatékonyak voltak. Dominik úr, köszönöm szépen magyarázatait nem értek egyet az ön elgondolásával a modernizációt illetően. Hogyha ez azt jelenti, a modernizáció, hogy tovább kell dolgozni hosszabban, akkor ez azt jelenti, hogy a nyugdíjasok egy olyan időben mehetnek nyugdíjba, amikor már egészségi állapotuk nem a legjobb, és nem tudnak sokáig profitálni már a nyugdíjukból. És 15 éve még nem volt ez a helyzet. Tehát úgy tűnik, hogy a jó nyugdíjas az a halott nyugdíjas. Úgy, azt gondolom, hogy a társadalomban egy jobb életminőségre kell törekedni, mind a munkahelyeken, mind pedig a nyugdíj időszakában. Tehát jobban kell szervezni a munkavilágát is, annak érdekében a nyugdíjasok egy olyan korban mehessenek nyugdíjba, amikor végre eh, élvezhetik azt az időt, amit nyugdíjban tölthetnek. Köszönöm, Balász úr. Köszönöm szépen uh, az előadásokat. Két kérdésem van. Az első arra vonatkozik, hogy készült-e tanulmány uh, arról, az önök szervezetei uh, utána néztek-e annak, hogy európai szinten hogyan lehet a munkanélküliséget nem permanens módon, hanem aszimmetrikus sok idején közösségi kompetenciába helyezni, közösen felvállalni. A második kérdés, kérdésem, amely egyben megjegyzés is, növekszik az él, várható élettartam, ez a számadatokban is megjelenik, éppen ezért úgy tűnik, hogy növel, növelni kell a nyugdíjba lépési korhatárt, és a probléma a következő. A munkanélküliség, a részmunkaidő eh, miatt, és a vállalati gyakorlatok miatt bizonyos tagországokban, például az enyémben is jellemző ez, amely nem fogad el olyan foglalkoztatottakat, akik idősek, tehát mondjuk 50 év felettiek, tehát 58 éves korban a franciák nem dolgoznak átlagban. A konkrét realitás azonban mit jelent számunkra, hogy csökken a nyugdíjuk, mivel már nem fizetnek be a nyugdíjrendszerbe. Tehát az összes vita, amely erről szólt, tehát ha sokáig élünk, sokáig kell dolgozni címen, meg kell nézni azt, hogy ez valós helyzetet tükröz-e. Meg kell vizsgálni a munkanélküliség tényleges hátterét. Nem arról van el szó, hogy a termelékenység növekedett a digitalizációval, úgy érzem, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell. Köszönöm, Bévers úr először. Um, first of all, on the, on the nature of the... Köszönöm szépen. Ami az ország specifikus ajánlásokat illeti, ezek ajánlások pusztán. Mi szakbizottságként megpróbáljuk biztosítani azt, hogy politikai szempontból realista, jól kialakított javaslatok, és megpróbálunk olyan országokra megfelelő nyomást gyakorolni, amelyek nyoma, nyomon követik ezeket a kérdéseket, azért, hogy az ajánlásokból a legjobbat hozzuk ki. Viszont a politikai vállalás a tagországok kezében van, és kell, hogy maradjon, tehát az ő felelősségük ezt az ajánlást felhasználni, mint politikai eszközt. A folyamat jellege olyan, amilyen, tehát mi csak tanácsokat tudunk megfogalmazni az országok számára, némi nyomást tudunk rájuk gyakorolni, ami a politikai felelősséget illeti, ez kizárólag az ő kezükben van. Ami a bevándorlási kérdéseket illeti, ha megnézzük a tanácsi végkövetkeztetéseket eddig, akkor kiderül az, hogy a fogalmazás igen homályos eddig, és értjük azt, hogy méreható vitát kell folytatnunk. A 2015-ös munkaprogramunkban is tervezzük azt, hogy megfelelő vitát folytassunk a munkaerőpiaci bevándorlás összes aspektusával, illetve megpróbálunk cizelált a politikai tanácsokat megfogalmazni, ahhoz képest, mint amilyen javaslatokat eddig megfogalmaztunk. Az elmúlt évben folytattunk egy vitát a munkanélküli segélyek rendszeréről az EU-ban, az Európai Monetáris Unióban. Nyitott akadémiai vitát is folytattunk, mivel nincs tényleges politikai javaslat ebben a témában a bizottság részéről de úgy éreztük, hogy hasznos volna bizottságként ezzel foglalkozni, hiszen mi jól ismerjük a munkanélküli támogatási rendszereket, tehát fontosnak tartottuk ezt a vitát európai szinten. Nem bontunk le konkrét végkövetkeztetéseket. Rövid jelentést mutattam be az EBSZKO tanácsának és felhívtam a figyelmet bizonyos pontokra, amelyeket nagyon fontos figyelembe venni a munkanélküli támogatásoknál, pán-európai szinten, illetve olyan rendszerekről, amelyek a munkanélküliségi támogatási rendszerekre alapszanak. Nagyon fontos látni azt, hogy a jelenlévő rendszerek nagyon-nagyon különböző képet mutatnak, és a technikai bonyodalmai bármely modellnek, ez, ez fontos, hogy ne becsüljük alá. De ez egy politikai jellegű kérdés, nem igazán technikai jellegű, és ezt fontos szem előtt tartani. Az utolsó megjegyzésem az idősebb munkavállalókra vonatkozik. Vannak olyan tagországok, ahol a munkaerőpiacon megjelennek az idősebb munkavállalók is, tehát erre lehetőség van mindenféle szinten változásokra van szükség, azért, hogy a ő gyakorlataikhoz alkalmazkodjunk, a cégek nem fektetnek bele annyit az idősebb munkavállalókba, hiszen azt gondolják, hogy nem lesz könnyű munkát találniuk, tehát alapvető változtatásra van szükség a munkaerőpiac működésében, és nem csak arról van itt egyszerűen szó, hogy növelni kell a nyugdíjbelépési korhatárt, hanem konkrét fellépésékre van szükség a munkaerőpiacon. Szerencsére bizonyos tagországokban láttuk azt, hogy ez lehetséges, És ez fontos témája mi szakbizottságunknak, és fontos, hogy a tagországok egymástól tanuljanak. Tehát nagyon sok kihívásban kihívást megosztanak a tagországok egymással. Thank you, Mr. Dominic. Köszönöm szépen, Dominik úr. Köszönöm. Én szerintem hasonló érvelés van emögött is. Vizsgáljuk meg, hogy milyen szociális hatásai is vannak az adott reformtervezeteknek. Ezt szisztematikusan el kellene végezni minden egyes tagállami intézkedés kapcsán ami pedig a korábbi vagy későbbi nyugdíjazást illeti, hát először modernizálni kell a rendszert. Ez egy jó példa erre, mert hogyha azt akarjuk, hogy az emberek tovább dolgozzanak, és azt akarjuk, hogy aktívak maradjanak tovább az emberek, tudjuk, hogy milyen demografikus, demográfiai helyzettel kell megküzdenünk a közeljövőben. Ezek fontos érvek, az embereknek rajta kell maradnia a munkaerőpiacon, de ezzel fontos az is, hogy ne ö, büntessük azokat az embereket, akik tovább dolgoznak. A reformokat kell tehát előbb elvégezni, és a munkaerőpiacon ezeket ö, úgy kell megvalósítani, hogy további előnyöket ö, juttassanak ö, a, azok számára, akik hajlandóak erre. Tudnunk azt is, tudnunk kell azt is, hogy az egészségügyi problémák is felmerülhetnek a jövőben, egyre több, miután tovább élnek az emberek, tehát az egész rendszernek az új öm, helyzethez kell igazodnia. És ez az, amit végig kell gondolnunk akkor is, amikor a szociális védelmi hálózatokba akarunk befektetni. Aztán szegénység kérdése, Ezzel az a probléma, hogy csökkentenünk kell a szegénységet, és amikor eldöntöttük végre Európába közösen azt, hogy hogyan is kell ezt megvalósítanunk, és egy nyílt koordinációs rendszeren keresztül tesszük ezt meg, akkor a gyermekszegénységgel kapcsolatos jelentés is belekapcsolódhat ebbe a munkába, tehát már elvégeztünk a munka oroszlán részét ezzel kapcsolatban. Egyfajta referenciaértékeket kell beépíteni, be kell tudni ellenőrizni, hogy vajon a tervezett reformok a közös tagállamok által megegyezett reform folyamatnak részét képezik el, vagy sem. Elnök, köszönöm szépen. Utolsó kérdés a szavazás előtt. Köszönöm szépen, nagyon gyorsan. Egy konkrét kérdést szeretnék feltenni egy ajánlással kapcsolatban, amelyet az Európai Bizottság tavaly tett meg. Ez a cégek csőd helyzetével kapcsolatos volt, és 12 hónapot adott a tagállamoknak arra, hogy ezt életbe léptessék. Itt egy olyan ajánlásról volt szó, amely múlt év márciusában lépett életbe. Egyébként ez egy nagyon jó ajánlás, arról volt benne szó, hogy sztenderdeket kell létrehozni, az adót kell struktúrálni, át kell ütemezni, és a vállalkozásoknak segítséget kell nyújtani a vállalkozói ötletek megvalósításában. Nos, a kérdésem erre vonatkozik, hogy vajon vannak-e információk a tagállamok részéről arra vonatkozólag, hogy mit tettek ezen a területen, és úgy, ahogyan a kis és középvállalkozásokra vonatkozó fizetésképtelenséggel kapcsolatban az emberekre vonatkozólag is meg kellene ezt tennünk, tehát az egyes emberekre lebontva. Nagyon különbözőek egyébként a csőd, csődeljárásokkal kapcsolatos törvények Európában, és minden és különbözőek a tagállamok is ebből a szempontból, de vannak olyan Európai Uniós intézmények, amelyek közös sztenderdeket kívántak kidolgozni. Például Franciaországban 150 ezer személyre alkalmazták ezt, Németországban 100 ezer személy, de Spanyolországban kevesebb, mint ezer személyre. Hát azért ez, nem tudom, hogy ezt tudják-e, de nálunk hatalmas problémák vannak a csőd helyzetekkel, fizetésképtelenséggel kapcsolatos helyzetekben, akár gondolok a jelzálók hitelekre, tehát itt a személyes eladósodás. 400 ezer személy mondott úgymond csődöt, nem tudta fizetni tovább jelzálók hitelét a válság kapcsán, és, a, és nagyon gyakran idős személyeket lakoltattak ki, azért, mert a fiatal családtagjaik nem tudták kifizetni a a jelzálók hitelhez kapcsolódó törlesztő részleteiket. Ehhez kapcsolódóan még azt is elmondanám, hogy az Európai Központi Bank pedig azt állapította meg, hogy nálunk nagyon alacsony a kamat lábszint. Ezek, az, ezek közül, az emberek közül, akik ilyen nehéz helyzetbe kerültek, sokan öngyilkosok is lettek, és ez pedig elfogadhatatlan, és szociálisan is borzalomhoz vezet. I think This is really a major... Dominik úr, ez a szegénység terjedésével kapcsolatos kérdés. Tehát valóban arra van szükség, hogy általában a családok vagy a háztartások helyzeteit vizsgáljuk meg, monitorozzuk. A jövőbeli szegénységre vonatkozó trendeket tudunk ebből megállapítani, a Szociális Védelmi Bizottságnak ezzel foglalkoznia kell, és megoldásokat kell kidolgoznia ezen trendek alapján. Tehát itt ajánlásokat fogalmaztunk meg, és a lehető legjobb megoldási lehetőségeket biztosítottuk azért, hogy el tudjuk kerülni az ilyen helyzetet. Elnök, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm amiért meghívásunkra igennel felelt, szerintem nagyon hasznos volt ez a mai eszmecsere. Bármikor várjuk Önt is vissza, és 10 óra 15 perckor megkezdjük a szavazást. Thanks for, to you. Okay, we'll start the... Megkezdjük a szavazást. Az első téma a globalizációs alkalmazkodási alap dokumentuma egy levél. Einat Steel esete az első, amiről szavazunk, megnyitom. Köszönöm szépen. Lezárom. Egyel többen vagyunk a néppárttól. Szavazók, mint lehetnek. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A második levél, megint csak a globalizációs alkalmazkodási alap. pillan, Belgium. Mellette megnyitom először a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, elfogadtok. A harmadik levél következik. A globalizációs alkalmazkodási az ArcelorMittal esetéről van szó, megnyitom. Lezárom a szavazást, köszönöm. Elfogadva. Most pedig az Európai Beruházási Bankról van szó. Egy A kompromisszum kitámogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. Első bekezdésről beszélünk, hatos módosító, így jött a Steinruck részéről, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes bekezdés, Havi López mellette ellene tartózkodás. Úgy látom, hogy elutasították. Elutasították. Ellenőrizzük. Much for A néppártnál megint egyel többen vannak. Is it this? Yes, it's carried. Elfogadva. Nyolcas módosító, Thomas Mann. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences Mann úrtól mellette ellen tartózkodás elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, jó, ellenőrizzük. Elektronikus úton 16-os módosító. Lezárom, elfogadta. C kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadó. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Huszonnyolcas módosító mellette tartózkodás elutasítva. Huszonkilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmincas. mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor ellenőrizzük a 31-est. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasító. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasító. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 50-est ellenőrizzük. pártnál egyel többen vannak. Elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-os, ellenőrizzük. Újra kell szavazni. pártnál megint egyel többen vannak. Elutasítva, valóban. Hol tartunk? 57-es. 57-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 58-as mellette, ellene tartózkodás elfogadott, 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor most szavazunk a véleménytervezetről, módosított formában mellette, ellene Elektronikus szavazásról van szó. Bocsánat, nem mondtam. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Néppártnál egyel többen vannak. Még nem. Elfogadva. Köszönöm szépen. A foglalkoztatottak pénzügyi érdekeltsége, a kompromisszum kitámogatja, ne, elfogadva. Zárósz vagy végszavazás erről a tervezetről, egy szóbeli kérdés formájában kitámogatja. Elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig szavazunk a nép az ETF igazgató tanácsáról. Ez egy titkos szavazás. ABC sorrendben fogjuk a szavazást lefolytatni. Csak a, ha megszavazzuk, azt számoljuk, tehát vagy nem szavaznak, vagy mellette szavaznak. Ez a lehetőség áll fenn. Az első jelölt Jan Anderson. Megnyitom a szavazást. Titkos szavazás, mint mondtam. Csak mellette szavazanak, ha nem akarják megszavazni, akkor ne szavazzanak egyáltalán. Köszönöm. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Mellette 30-an szavaztak. Bauer Edith a következő. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39-en szavaztak mellette. Jean-François Metier a következő. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 22-en szavazták meg Messier urat. Sara Parkin a következő. Megnyitom. Lezárom a szavazást. 17-en vannak mellette. következő az eredmény. Ján Anderson 30 szavazat, 39 Bauer Editnek, Jean-François Merciernek 22, és Sarah Parkin 17 szavazat, ami azt jelenti, Anderson, Bauer, Mercier az első három név ebben az esetben, ők lesznek a jelöltjeink. Az elnökök konferenciájának őket terjesztjük elő. Köszönöm szépen szavazást. Ezzel hát le is zárjuk a szavazást. Két perc múlva folytatjuk a munkát. Egy javaslatról van szó, amely a hajózókat irányozza. De inkább csöndre várunk. Ez egy nagyon fontos jelentés, amit a szakbizottságunk készít. Úgyhogy kérem, várjuk meg, amíg nyugalom lesz a teremben. Megkezdjük a szavazás utáni ülést, és meg is adom a szót az előadónak, hogy bemutassa tengerészekre vonatkozó irányelv módosítását. Morin Morin Chartier asszony, öni a szó, ő az előadó. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma délelőtt ezzel a jelentéssel foglalkozunk, illetve jelentés tervezettel, ami a tengerészekre vonatkozó irányelv tervezetet illeti. Ebben a jelentés tervezetben szeretném javítani azon személyek munka feltételeit, akik hajókon dolgoznak, és az Európai Unió valamely tagországából indulnak. Ennek a szövegnek az átdolgozása rendkívül fontos, és öt irányelvet érint. Egyrészt a munkavállalók védelmére vonatkozó irányelvet érinti, olyan esetben, amikor fizetésképtelenné válik a vállalat, illetve az európai üzemi tanácsokra vonatkozó irányelvet, az információ a konzultációra, a munkavállalókat történő konzultációra vonatkozó irányelvet, illetve a joga, nemzeti jogalkotások egymáshoz igazítását közös elbocsátásoknál, illetve a munkavállalók jogának védelmére vonatkozó irányelvet is, amely a vállalat áthelyezéséknél merül fel, tehát öt európai irányelv érintett ebben a témában. Korábban a szakbizottságunk elutasított egy dokumentumot 2014 áprilisában, és kollégánk, aki foglalkozott a témával, nagyon nagy időnyomás alatt volt, hiszen a mandátum vége felé jártunk, ez pedig nem tette lehetővé számára azt, hogy megfelelő ideje legyen a konzultációkra, amelyekre szükség lett volna a különböző résztvevőkkel, tehát nem volt ideje részt venni, ezeken, illetve nem volt idő arra, hogy az árnyék jelentéstevők meg tudjanak állapodni. 2014 áprilisa óta mit is tettünk? Az első pont. A helyzet módosult azzal, hogy a szociális partnerek, a szakszervezetek, az ETF, illetve a hajógyártók akik eredetileg nem tudtak megállapodni a szöveggel kapcsolatban, egyeztettek. Érezték azt, hogy mennyire fontos ez a téma, és mi teljes mértékben eltökéltek voltunk, tudták azt, hogy az új mandátum alatt újból foglalkozunk a témával, és nagyon hosszú tárgyalások folytatódtak, sikerült megállapodni, és egyensúly valósult meg a munkavállalók védelme, illetve munkafeltételeik javítása között, illetve egy olyan szöveg alakult ki, amely az ágazat sajátosságaira is tekintettel van. Minden politikai frakció támogatta ezt az anyagot az eszmecseréken is, amelyekre 2014. december óta került sor ami engem illet, a szociális partnerekkel egyeztettem, természetesen dolgoztam az Európai Bizottsággal, és velük is egyeztettem. A munka eleje óta szívügyem volt az, hogy a különböző frakciók belül érkező kollégákat egy asztalhoz egy, leültessem, úgymond az árnyékjelentéstevőket, és rendkívül konstruktív volt ez az együttműködés az árnyékjelentéstevők között. Ányász Jongeriusnak szeretnék köszönetet mondani a szociálisták képviseletében, Angerikának az ECR képviseletében, a Tornász képviseleti képviselőnek, Jean Lambertnek, Patrick Olyának, és Titjana Beginnek az e FDD képviseletében. Nagyon fontos volt az ő hozzájárulások, és nagyon fontos volt az, hogy az információkat egymással megosszuk. Politikai célunk az volt, hogy javítsuk a tengerészeti ágazat feltételeit, ami fontos ágazat az Európai Unióban, 2007-ben a bizottság minőség és mennyiségi javulást tűzött ki a tengerészeti ágazatban dolgozók munka vállalók munkakörülménynek javítása érdekében a bizottságnak is köszönetet szeretnék mondani a szociális partnereknek, illetve szakbizottsági titkárságunknak úgy szintén, Egyik kollégánk betegség miatt nincs itt. Bizonyos módosítókra szeretnék kitérni, amelyek a megállapodás teljes mértékben tiszteletben tartják, amely a szociális partnerek között született. A 9-es módosítótól kezdve a szociális partnerek közötti megállapodást vettük bele a szövegbe, annak, hogy ezen változtattunk volna, és ez jelentős vívmány, ami az egyes módosítót illeti. Itt felhívtuk a figyelmet a KKV gazdasági szerepére, hiszen az új munkahelyek 85%-át a KKV-k teremtik Európában. Ami a kettes módosítót illeti, itt hangsúlyozni szerettük volna azt, hogy a diszkriminatív helyzeteket meg kell szüntetni. Szerint bizonyos feltétek hátrányosan érintik a, a tengerészeket, a hármas módosítóban pedig hangsúlyozni szerettük volna azt, hogy ezt a diszkrimináció tovább súlyosbítja az a tényező, hogy vannak olyan tagországok, amelyek kivételeket eh, alkalmaznak, illetve más tagországok, ahol ezek a kivételek és derogációk nem léteznek. És a hatos módosítóban hangsúlyozni szerettük volna annak szükségességét, hogy nagyon fontos a munkafeltételek globális szintű javítása. A hetes módosító szintén fontos, mivel bizonyos konzultációk elindítása szempontjából, különösen ami az elbocsátásokat illeti, az oktatás képzés, az új információs technológiák révén nagyon fontos, hogy a távolsági kommunikáció útján ez a kommunikáció lehetővé váljon a tengerészek, illetve a származási országok között. Elnök asszony, röviden beszerettem, ezzel beszerettem volna mutatni a módosítókat. Remélem, hogy sikerül új irányelvet elfogadnunk, amely nem lesz diszkriminatív jellegű a tengerészeti ágazatban dolgozók számára. Köszönöm szépen a vitán. Thank you, uh, Madame Marásor. Köszönöm szépen, Marán Sátyi asszony, Jutta Steinrück. Michaels arra kért, hogy eh, ezen a ponton szólaljak fel. Jongériusz asszony azt mondta, hogy ezzel az irányelvel közebb kerültünk ahhoz a célhoz, hogy a tengerészek diszkriminációját megakadályozzuk, illetve hogy az ő ágazatokban történő diszkrimináció más ágazatokkal összevetve megszűnjön. És fontos, hogy ugyanezek a munkajogok érvényesüljenek a tengerészek esetében. A szociális partnerek kompromisszumos javaslatot nyújtottak be, amelyek a tengeri forgalom speciális sajátosságait figyelembe veszik. Morán Sátyé asszony javaslata a szociális partnerek megállapodását megnyitotta, és lehetővé tette azt, hogy a meglévő hézagokat betömjük, és nagyon fontos az, hogy a tengerészeket ugyanúgy kezeljék, mint eh, az ágazatban a szárazföldön dolgozó munkavállalókat. Agnes Jongérius szeretne köszönetet mondani a szociális partnereknek, illetve Morán Sártyi asszonynak kitűnő munkájáért. Támogatjuk a javaslat céljait, a munkafeltételek javítását, a szociális védelmet, a munkavállalók és a munkaadók közötti jobb párbeszédet, és reméljük, hogy az irányelv elfogadásra kerül majd mi hamarabb. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Gerike. Köszönöm szépen, Gerike úr. danke ich Ihnen als ähm, Először is köszönetet szeretnék mondani Morán Sátyé asszonynak, jelentéstevőnek, aki a kezdetektől fogva nagyon jó együttműködést valósított meg, de a bizottságnak is köszönetet szeretnék mondani. A tervezetért ők szorosan egyeztettek a szociális partnerekkel, és azt gondolom, hogy a szöveg kiegyenlített. Az elmúlt hetekben sokat egyeztettem az ágazatban dolgozókkal, KKV-kkal, németországi tengerparti tér- térségekben, jogalkotás nagyon fontos, hogy ne záruljon le a nemzeti határokon a tengerészek számára. Itt nemzetközi határokon átnyúló európai dimenzióra van szükség, és frakcióm ebben egyetért támogatunk olyan intézkedéseket, amelyek egységes standardokat teremtenek a tengerészek számára, függetlenül attól, hogy mely tagországban dolgoznak. Nagyon fontos, hogy a szárazföldön dolgozó kollégákkal összevetve ugyanolyan munkafeltételek érvényesüljenek számukra, illetve ezek a szabályozások a KKV-kre is alkalmazhatóak legyenek. Nagyon fontos, hogy ne legyen fels, felesleges bürokrácia és költségek, Éppen ezért a módosító indítványokat meg kell, hogy vizsgáljuk. Nagyon fontos olyan szabályokat elfogadni, amelyek tehát fontos, hogy az európai szabályozások ne hozzák hátrányos helyzetbe a nem európai munkavállalókkal eh, szemben a munkatársakat. Ezt nem lehet elfogadni, és ez nem lehet a célunk. Világos, sugalmas szabályozásokra van szükségünk. El kell ismernünk eh, a tengerészek eh, speciális munkajogát, Nagyon fontos, hogy megfelelő talajra támaszkodhassanak, és hogy az európai eh, tengerészeti ágazat eh, megállja a helyét a versenyben. Köszönöm. Latarnes from the ALDE Group. Tarnes képviselő az alde tól First of all, Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek eh, nagyon jó munkáját, és teljesen mértékben egyetértek az elhangzottakkal, azzal, hogy mennyire fontos irányelvről is van szó. Szerintem ez egy jó jelentéstervezet. És nagyon fontos az is, hogy a szociális partnerekre vonatkozó megállapodást tiszteletbe tartsuk. Szerintem ezt meg is teszi egyébként a jelentéstevő. De azért van egy-két apróság, a jelentéstervezetben, ami szerintem egy kicsit eltér attól, amiben megegyeztünk a szociális partnerekkel. Mi itt a parlamentben és kimondottan az employment szakbizottságban sokat beszélünk a szociális partnerek párbeszédbe való bevonásáról. Mégis ebben az irányelvben a partnerek között van egyfajta megegyezés. És nekünk szerintem nagyon is oda kell figyelni erre a megállapodásra. Én úgy látom, hogy ez a jelentés most egy kicsit arra való próba, hogy mennyire tudjuk tiszteletben tartani ezt a megállapodást. Általános értelemben nagyon jónak tartom ezt a jelentéstervezetet, és várom, hogy együttműködjünk. Thank you, Jean. Köszönöm szépen, Jean Lambert. Köszönöm szépen. Csak hozzá szerettem volna tenni az frakcióm véleményét. Először is köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. És a jelentéstevő való megegyezés alapján valószínűleg egy vagy két módosítást mi is be fogunk terjeszteni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tiziana Begin, köszönöm szépen. Én is köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Mi ezzel az irányelvel kapcsolatban abból indultunk ki, hogy a tengeren dolgozók ugyanazokat a jogokat kell, hogy, jogok kell, hogy megillessék őket, mint a szárazföldön dolgozók, akár kis- és középvállalkozások védelme, a szociális dömping szemben. Nagyon tetszik nekünk az, amit ez a jelentéstevő végzett. Szeretnénk a tengerészek és általában a szakma dolgozói Európában az ő helyzetüket javítani, innováció, vállalkozás segítés és szociális védelem terén egyaránt. Biztos vagyok benne, hogy itt a parlamentben mi is hozzá fogunk tudni ehhez tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor az ütemterv következik. Módosítások beterjesztése január 29, az Employment szakbizottságban az elfogadás április 1, és a plenárison az áprilisi vagy májusi plenárison kerül majd napirendre kerülni ez a téma, de valakit elfelejtettem. Asszonyom, köszönöm szépen. Valóban én is szerettem volna hozzászólni. Először is azt szerettem volna elmondani, hogy jelentéstevője vagyok a halászati szakbizottságban egy témának, és nagyon érdekes az, hogy a halászati szakbizottságban is hasonlóképpen közelítik meg ezt a kérdést, mint itt. Tehát ez egy kiegyensúlyozott jelentés lesz, és elfogadhatónak gondolom. Elfogadhatjuk. Tegnap elmondtuk egyébként a halászati szakbizottságban is, hogy a szociális partnerekkel való megegyezés fontos célok, mm, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megfelelő szociális védelmi szintet és egyenlő szintet kapjanak minden tagállamban, és ne diszkriminálják őket más szakmákkal szemben, ami eddig egyébként megtörtént. Tehát nagyon fontos, hogy a szankciókat töröljük, és ez abban is segíteni fog bennünket, hogy a konkurenciát ne ö, torzítsuk a versenyt. Nagyon sok fiatal van szükség a halászati szektorban, tehát ez munkahelyteremtési lehetőség is. Elnök, köszönöm szépen. Ez nagyon hasznos hozzászólás volt. Morán Sertjé asszony Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni az összes kollégának a felszólalását. López Fontanier ú asszony is a halászati szakbizottságban jelentős tevője ennek a témának, tehát az köszönöm az ő felszólalását is. Az árnyékjelentés tevőkkel meg fogjuk beszélni azokat a kiigazításokat, amelyek majd a módosítások beterjesztése után lesznek szükségesek. Elképzelhető, hogy tudunk majd közösen kompromisszumokat is kidolgozni. Jutta Steinruck egy megjegyzést tett, mi szerint az irányelv, ezt az irányelv terjevezetet az Európai Parlament és az Európai Szociális Partnerek közötti állandó párbeszéd során is fel tudjuk említeni. Jó, ez természetesen ebben a munkacsoportban vagy ebben a formációban is fel fogjuk vetni. Szépen azt, hogy mindenki olyan nagyon konstruktív. Végül is azt tudom még elmondani, hogy a szociális partnerek között nagyon nehezen tudtunk megegyezést, öm, tehát nagyon nehezen jutottak megegyezésre, de ez jó példa arra, hogy mi politikusok is az egész szakma presztízsét védjük, és az ő érdekeiket helyezzük szemünk elé. Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú mindez. És most következik a 13-as napi rendi pont. Gazdasági irányítás felülvizsgálata a jelentéstevőnek adom meg a szót a néppártól. Téve szó. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a munkatársak és tanácsadók munkáját, akik nagyon sokat segítettek nekem, irányítottak en, ennek az első véleményemnek a megírásában, amit most először végeztem munkaként, parlamenti képviselőként. Itt a gazdasági szakbizottság a vezető szakbizottság, hiszen ők szerettek volna egy saját kezdeményezésű jelentést írni az Európai Bizottság kommunikéjével kapcsolatban a gazdasági irányítás vagy kormányzás kereteinek felülvizsgálata témájában. A mai témánk a jövőre mm, mutat, irányítja rá a figyelmet, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés Európában olyan témák, amelyek a vonatkozó szabályok betartása mellett egyfajta szociális koordinációt vezet be a rendszerbe annak érdekében, hogy az emberek jólétét növeljük, és további munkahelyteremtési potenciált szabadítsunk fel. Mit is lehet tenni gazdaságirányítási területen? Szociálisabb megközelítésre van szükség, nem csak a gazdasági és költségvetési helyzet vagy fegyelem megvalósítására kell odafigyelnünk, hanem a munkahelyteremtésre, és főként erre, ugyanis ezzel a az európai projektet fogják magukénak érezni az emberek. Ez tehát a célunk, és a, az én véleményemet is e köré építettem fel. Először is a meglévő keretet próbáltam felvázolni, és aztán a működés néhány ö, ö, problémájára hívom fel a figyelmet, ö, javaslatokkal, gazdagítva azt, hogy a szociális dimenziót jobban figyelembe vegyük és hatékonyabbá tegyük a rendszert. Ebben a keretben először is az EBSCO és az ECOFIN közötti egyeztetéseket javaslom, az országspecifikus ajánlások megfogalmazása kapcsán, annak érdekében, hogy gazdaságpolitikai, de szociálpolitikai és munkahelyteremtési szempontból is összehangolják munkájukat ráirányítom a figyelmet a szociális indikátorok fontosságára, a figyelemfelhívó rendszer kapcsán, amelyet évente a gazdasági növekedésre vonatkozó jelentés fogalmaz meg. Gazdaság, makrogazdasági intézkedésekre van szükség, de szeretnék arra is utalni, hogy folytatni kell a munkát ebben a kontextusban azután megpróbáltam az Európai Bizottság által évente megfogalmazott országspecifikus ajánlásokra irányítani a figyelmet. Miután itt szankciókról van szó és büntetőrendszerről, most ezt szerintem máshogy kellene kezelnünk, ösztönző jelleggel és a bevált gyakorlatok cseréjével kellene ezt megvalósítani a mostani nehéz helyzetben. Ez egy új lehetőség, amelyet a bizottsági ajánlásokon keresztül meg lehet valósítani, akár gazdasági, akár szociális téren. Szeretném arra felhívni a, az európai tagállamok figyelmét, hogy itt nem további költségként kell ezt értékelni, hanem a jövőbe való befektetés eszközeként. Például a korúak, vagy a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatban gondolok az ifjúsági munkahelyteremtő kezdeményezésre, vagy a mobilitás esetére, az EURES portál megerősítésére, vagy például a KKV-k finanszírozásának javításán keresztül tudjuk a gazdasági növekedés útját garantálni, úgy, épp úgy, mint a munkahelyteremtést. Tehát ezek a gondolatok az európai keretek javításával kapcsolatban, ezeket kizárólag egy konstans gazdasági párbeszéd az összes nemzeti és európai intézmény bevonásával, tehát ezt így képzelem el, és természetesen ebben helyet kapnának a szociális partnerek is, és mindennek az európai szemeszterbe kell illeszkednie azért, hogy a gazdaság irányítás demokratikus ellenőrzését javítsuk. Meg kellene a jövőben inkább előzni azokat a helyzeteket, amelyek olyan gazdasági válsághoz vezettek, mint amiből most épp hogy kezdünk kilábalni a munkahelyteremtésen és a szociális prizmán keresztül kell a gazdasági növekedést megközelítenünk, és javítanunk kell a szociális feltételeket annak érdekében, hogy egy jóléti társadalom, gazdaság alakuljon ki, és pénzügyi költségvetési szempontból is megvalósuljon a kellő fegyelem. És természetesen készen állok az összes kérdésre, várom az önök javaslatait, Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm. Most következnek az árnyékjelentéstevők az SND részéről Gutierrez asszony. Sí, buenos días, sí. Gracias, presidenta. Úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak ezt az első véleménytervezetet és köszönöm, hogy ilyen részletesen ö, magyarázatokkal látta ezt el. Egyetértek sok mindennel az elhangzottak közül, tényleg fontos jelentésről van szó, legalábbis ennek a mostani jogalkotási ciklusnak az elején. Fontos a gazdaságirányítási eszközöket felülvizsgálni, azért is, mert láttuk azt, hogy amikor a Tupac és a six-pack keretében megerősítettük a rendszert, akkor hatalmas nagy különbségek mutatkoztak a makroszint, a mikroszint és azoknak a hatása a foglalkoztatás politikára között. Tehát ez a fajta koordináció hiány megoldandó probléma, ezt a helyzetet rendezni kell. Természetesen jó lenne, hogyha ez nem csak egy saját kezdeményezésű jelentés lenne, már csak azért is, mert szerettük volna, hogyha a gazdasági kérdésekhez hasonlóan a szociális kérdések is ugyanolyan fontosságot kapnak, például az 50-es szabályjal kapcsolatban, hiszen mi az gazdaság és a gazdasági bizottsággal azonos szinten vagyunk. A cél pedig az volt, hogy az európai politikákat próbáljuk meg összehangolni, hogy a 2020-as stratégia céljainak meg tudjunk felelni. Ettől egyre nehezebb, vagy e, egyre messzebb vagyunk, azért, mert a koordináció nem működött, nem tudtuk a gazdaság növekedést, illetve a munkahelyen, munkahelyteremtést szolgálni. Fontos lenne az is, hogy felülvizsgáljuk az összes létező mechanizmust, és például az ECOFIN és az EBSCO közös tanácskozást tartsanak, de hogyha képtelenek vagyunk arra, hogy a szerződésben foglaltakat meg tudjuk valósítani, mindkét kérdésben, akkor semmi értelme nincsen annak, hogy itt vagyunk. Ez egy nagy csőd lesz, amit végzünk, az a munka, amit itt végzünk. Azt szeretnénk elérni, hogy a szociális indikátorokat végre figyelembe vegyék, és hogy ezek kellőképpen megerősödjenek, és reális következményekkel bírjanak, ugyanis amikor a Six pack elfogadtuk, annak a kapcsán, hogyha valamelyik tagállam eltávolodik a céloktól, a pénzügyi céloktól, és mondjuk 25%-os munkanélküliség lesz, és 20%-os a szegénység, ez szerintem egy olyan következmény, amit a makrogazdasági egyensúlytalanságok okozhatnak, és nincsen akkor monitorozás sem az európai intézmények részéről. Tehát ezeket a problémákat meg kell oldani, és a demokratikus legitimitást is növelni kell. Én ugyanis úgy gondolom, hogy a gazdasági mechanizmusainkat rontjuk, és nem szabad, hogy a Európai Bizottság vagy a tanácsnál kevésbé legyünk fontos intézmény. Mindannyiunknak ugyanaz a cél, mindannyiunkat ugyanazok a célok kell, hogy vezessenek, és a tanácssal azonos szinten kell, hogy működjünk. mert különben az európai demokráciát rövidítjük meg az intézmények és főként a parlament demokratikus legitimitását kell javítani, azért is, mert ahogyan a nemzeti parlamentek is megteszik ezt, nekünk is feladatunk. A tagállami költségvetéseket el kell küldeni az európai intézményeknek még azelőtt, hogy ezeket elfogadnák véglegesen nemzeti szinten. még azelőtt, hogy a bizottság és a tanács gorcső alá vennék az összes ö, szociális indikátort. Tehát tulajdonképpen nekünk nemzeti parlamenteként, hiszen mi azokat képviseljük itt, mi vagyunk az emberek letéteményesei, a szuverenitás letéteményes, letéteményesei, tehát ezen fontos kérdésekre oda kell figyelnünk. És végül fontos az is, hogy megnyissuk a civil szervezetek előtt is az utat a részétel irányába. Mert különben úgy, úgy érzik, hogy őket kihagyjuk ebből, és amikor az emberek úgy érzik, hogy semmilyen mechanizmus nem védi őket, akkor tulajdonképpen a populizmus és az euroszkepticizmus fogjuk növelni. Persze vannak formális lehetőségeink is, de itt a parlamenten belül is élni kell ezekkel a lehetőségekkel, formális, komoly, nyílt vitát kell folytatni komoly és konkrét témákról, annak érdekében, hogy mindenki részt tudjon venni a döntéshozatali folyamatba. Erről kell, ezen kell dolgoznunk. Az ön kiindulási munkája szerintem jó, és egyetértek a jelentéstevővel, mert csak így lehet a múlt hibáit kikerülni. Thank you. Köszönöm szépen. Krasnodebski úr, az ECR részéről, árnyék előadó. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak ezt a tervezetet. Számos dolog szerepel ebben, ami érdekes, mindenek előtt a második részben, és egyetértünk ezekben, legalábbis én személyesen egyetértek számos dologgal, ami megfogalmazódott, de az első résznél kérdéseket kell feltennem. Például az első pont alatt egy pozitív értékelést nyújtott a koordinációs folyamatról mindeddig, ami a gazdasági politikánk koordinációját illeti, tehát pozitíven látja ezt. Azt gondolom, hogy a növekedés az európai gazdaságban még a távoli jövőbe vész. Pillanatnyilag egyelőre nincsen növekedés, és a tevékenységünk értékelése inkább negatív kellene, hogy legyen a jelentésben, illetve az ön tervezetében. Egyéb iránt pedig nem mindenki gondolja a mi frakciónkban, hogy automatikus összefüggés van a koordináció, az európai szintű koordináció és a gazdasági növekedés között. Vagyis én úgy vélem, nagyon fontos lenne az, hogy hangsúlyozzuk, ami a második pont alatt szerepel a tervezetben, tehát, hogy megvizsgáljuk a hatékonyságát ezeknek az eszközöknek, amiket mindeddig felhasználtunk. Hivatkozni szeretnék az előttem szólóra is, és felidézném a tizedik pontot a jelentésben, és az európai szemeszter elmélyítéséről és erősítéséről van szó. Itt természetesen a demokratikus elszámoltathatóság játszik fontos szerepet. Eddig minden, inkább egy demokratikus deficitről kéne beszélnünk. Nem csak az európai szintű koordinációs mechanizmusokat kellene erősíteni, mert ez ahhoz vezet, hogy a nemzeti parlamentek szerepe csökken mi itt a szakbizottságban szociális kérdésekkel is foglalkozunk, és a nemzeti parlamentek azok, akik odahaza tudják, hogy mire van szükség a választóik esetében, költségvetési ügyekben és más ügyekben. Hogyha ilyen dolgokat európai szintre viszünk, ez az a demokratikus deficit érzetét csak erősíteni fogja Európában. Egyetértek azzal, ha azt mondja, hogy az Európai Uniónak a koordinációban részt kéne venni a, gazdasági kormányzások koordinációjában, de azt hiszem, hogy ezt kiegyensúlyozott módon kellene tennünk, és ki kéne egyensúlyoznunk az, a demokratikus deficitet. Tehát ez azt jelenti, hogy az európai szemesztert nem kell elmélyíteni, vagy erősíteni, sokkal inkább hatékonyá kéne tenni, de korlátozva. Köszönöm szépen Krasnodebski úrnak, most pedig az Ájde nevében Ulla Turnes következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönöm az előadónak a nagyon jó véleményt, amely fontos pontokat fed le a gazdasági kormányzás kerette vonatkozásában. Teljesen egyetértek az előadóval abban, hogy aláhúzzuk az kötelezettségeinket eh, ezen a területen és a gazdasági konszolidációért teendő lépéseket is hangsúlyozza. Az európai szemeszterre való hivatkozás is támogatom, az ország specifikus ajánlásokat, és egyetértek azzal is, hogy javisítsuk a kis és középvállalatok finanszírozáshoz való hozzáférését, és csatlakozom ahhoz is, hogy a tagállamok intenzívebben koordináljanak és tárgyaljanak, és hogy erősítsük a demokratikus elszámoltathatóságot a folyamatban úgy gondolom, hogy a mi szerepünk Szociális és Foglalkoztatási Bizottságként abban áll, hogy, ennek a vélemény, hogy ebben a véleményben a foglalkoztatási perspektívát hangsúlyozzuk. Azt gondolom, hogy az a napi rendünk, és olyan napi rendünk van, ami fontosabb minden másnál, ez a munkahelyteremtés. Hogyha Európában munkahelyeket teremtünk, akkor, és ezt aláhúz egyébként az előadó is a tervezetében, tehát folytatnunk kell a gazdasági konszolidáció folyamatát, bizalmat kell kialakítani a gazdaságban, ez a magán beruházásoknak az alapja, így jönnek létre új munkahelyek számos Európa számára, akik most nem találnak munkát maguknak. Ez megjelenik a véleményben, és én ezt szeretném is pozitívan kiemelni egy néhány módosítót fogok majd készíteni. Itt kiemelem a gazdasági konszolidáció jelentőségét a munkahelyteremtés szempontjából, illetőleg a KKV-k szerepét is szeretném tovább hangsúlyozni a munkahelyteremtésben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem látom Ines Zubert a zöldektől. Akkor Modekavának következik a zöldektől. Köszönöm szépen az előadónak is, és hogy szót kaptam önnek, elnök asszony. Zöldként a szövegezést és azt az orientációt is kritikusan látjuk, amit itt leszögeznek a véleményben. Egyrészt azért, mert az elemzés és az előttem szólók már ezt mondták is, néhányan elbeszélnek a realitás mellett. Az első bekezdésben azt írják, hogy a, hozzájárul ez a keret a fenntartható és befogadó növekedéshez, akkor bizony a számok más nyelven beszélnek, mást mutatnak, itt csak célelképzelések vannak szerintem, és akkor ezt nem mondjuk, hogy tények, de vagyis arról van szó, hogy ezt a szövegben is meg kéne jeleníteni még további megfogalmazásokról is szeretnék beszélni, mert egyes szövegrészek eh, lemaradnak attól, amit itt a szakbizottságban vagy más szakbizottságokban is eh, eldöntöttek például a fenntartható növekedésről, a minőségi munkahelyekről beszélünk, itt csak növekedésről beszélnek, és csak munkahelyekről beszélnek ebben a véleményben. Vagyis a szakbizottságunkban itt egy kicsit részletezni, konkretizálni kellene, hogy nem csak versenyképességről van szó, ez is fontos szép persze, hanem az Euró 2020-as célokat is jobban ki kéne emelni. A klímavédelmet, a szegénység elleni fellépést, az egyenlőséget, az egyenlő elbánást, és persze a beruházások fontosak, joggal említik, és a strukturális reformokat is joggal említik meg, ezekre is szükség van ezekről is beszélni kell vagyis a szociális investíciókat, a, a közszolgáltatásokba való beruházásokat is konkrétan meg kéne jeleníteni. Itt nem további liber, liberalizációról szabad beszélnünk és deregulálásról, hanem egy fenntartható szociális rendszert kell kialakítani a tagállamokban, fel kell lépni az egyenlőtlenség és a szegénység ellen. Itt van mit javítani a szövegben, szerintem ezt meg kéne tennünk Erősíteni szeretném a szociális mutatókra vonatkozó bekezdést, ez egy kulcskérdés számomra. Itt nagyon pozitívan szeretném kiemelni, hogy a legjobb gyakorlatok cseréjét eh, kiemelte, de itt a helyi és regionális partnerek bevonását mindenképpen szükségesnek tartanám. A tagállamok szintjét eh, jobban ki kéne emelni, mert az Euró 2020-as célok eléréséhez igenis a legjobb gyakorlatok modelljeit eh, ki kell cserélni és a számunkra a legfontosabb pont, ami hiányzik, előttem szólók már említették, az a demokratikus felelősség, vagyis a szociális partnerek bevonása a szemeszterbe, másrészt pedig a civil társadalom bevonása az európai szemeszterbe. Tegnap az éves növekedési vizsgálat tanulmány kapcsán ezt már megvitattuk. A legutóbbi bizottság már ígéretet tett arra, hogy a civil társadalmat a szemeszterbe bevonja, és megfelelő iránymutatásokat készít. Most lenne itt az ideje annak, hogy itt az anyagban ez meg is jelenjen ezek az iránymutatások. Ilyen értelem fogunk január 30-áig módosítókat előkészíteni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Laura Ágia az EFTD nevében. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a kollégának is azt az elemzést, amit elvégzett, és ami nekünk néhány kritikára ad okot. Az ötcsillag mozgalomként ki kell mondani, hogy az, hogy az számunkra problémás, hogy az Európai Unió gazdaság irányítását pozitívan értékeljük. Ez szerintem nem egy kiegyensúlyozott megközelítés, mert nagyon gyakran a gazdaság irányítás az egyes országokban inkább korlátokat jelent, és nem teszi lehetővé azt, hogy, hogy a részvétel megvalósuljon, és nem hat a szociális kiegyensúlyozatlanságok ellenében, sőt inkább előmozdítja azokat. Strukturális reformok, költségvetési fegyelem, jó, rendben, de azért talán sokkal jobb lenne, hogyha a szociális partnereket tényleg bevonnánk ebbe a folyamatba. Mert egy kicsikét elveszítjük az emberek igazi életkörülményeit szem elől veszítjük. Persze tudom, hogy nagyon fontos az, hogy a fiatalok munkanélküliségéről beszéljünk, de szerintem más típusú problémákkal is foglalkoznunk kell, például a munkanélküliség más formáival. például a hosszú távú munkanélküliség, ami leginkább az utóbbi évek válsághelyzetének tudható be egy ilyen helyzet. A fiatalok munkanélkülisége kapcsán szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a munkahelyteremtés, és azok a lehetőségek, hogy új munkahelyeket teremtsünk. Rendben van, hogy erősíteni akarjuk a KKV-kat, de amikor a beruházás, illetve az Európai Beruházási Bankról beszélünk, akkor tudnunk kell azt is, hogy nagyon gyakran nagy infrastruktúrális projekteket finanszíroznak, és nem más jellegű programokat. Amikor a határon átnyúló mobilitásról van szó, Persze megértjük azt is, hogy ez is egy probléma, de azért van itt két millió munkahely Európában. Rendben van, nagyon jó, küldjük oda a fiatalokat, küldjük őket máshová, de hogyan kívánjuk ezt elérni mégis? Mikor fogunk otthon munkát teremteni? Mit akarunk? Azt akarjuk, hogy a válságos országokat ürítsük ki, legyenek ezek sivatagi országok, mert máshol vannak munkahelyek. Én szerintem a munkahelyteremtést alapvetően otthon kellene megoldani, és lehetőségeket kellene teremteni. Tehát rendben van a mobilitás, de ezen kívül az egyes államoknak, tagállamoknak is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy munkahelyeket teremtsenek. Mert különben Dél-Európát el fogja mindenki hagyni. Senki sem tudott majd munkához jutni, mindenki elmegy onnan, és máshol valósítja meg terveit. Azt is hallhattuk, hogy megelőzni kell, és nem gyógyítani a már ö, meglévő problémákat. Tehát nekem is tetszene, hogyha megelőzéssel beszélget, megelőzésről beszélhetnénk, de azért ö, azt ne felejtsük el, hogy ö, súlyos betegségekkel kell most megküzdenünk. Először meg kell gyógyítani azokat a nehézségeket vagy betegségeket, amelyek ott vannak. Amikor majd az utolsó szegénységi küszöb alatt élő gyermek is kijön ebből, és amikor a szociális katasztrófát megoldottuk bizonyos országokban, majd akkor lehet elő, megelőzésről beszélni. Én konkrét javaslatokat szeretnék látni olyan országok számára, ahol a szegénység egyre nagyobb probléma. Thank you. Köszönöm szépen, újra szót adok Sander asszonynak van-e bármiféle reakciója arra, ami eddig elhangzott? Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a kollégáknak a nagyon pozitív felszólalásait. Biztos vagyok abban, hogy lesz alkalmunk ezt az eszmecserét még folytatni bizonyos pontokban. A legitimációval kapcsolatban, a párbeszéddel kapcsolatban, az európai szemeszter megerősítésével, nem megerősítésével kapcsolatban, hogy, illetve ezzel kapcsolatban hogyan tudjuk ezeket a témákat tovább javítani, azokról a témánkról, amelyekről már korábban is beszéltünk. Ami az agendát illeti, lenne egy megjegyzésem. Ezt a pontot eltolták az ecom ez pedig több időt teremt számunkra is a szakbizottsági vitákhoz. Most egyeztetek a bizottsági titkársággal, a szakbizottságunk titkárságával arra, hogy van -e lehetőség arra, hogy a szakbizottságban lehetőség lenne esetleg a módosítók vitájára. Erre eddig nem volt még alkalom, és azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára fontos volna. Hát csak emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határi ideje január 30-a, de természetesen addig is rendelkezésére állok, és tudunk egyeztetni bilaterális módon is. Köszönöm szépen, és mint említettem, szívesen állok rendelkezésükre. Elnök, köszönöm szépen a módosítók benyújtásának határideje, tehát január 30-a és a parlament február 26-ára tervezi az elfogadást. Amennyiben módosítás lesz, hogy módosul valami, úgy ez, erről értesíteni fogjuk Önöket. 15 óra 15-kor kezdjük a második fejezettel, tehát ekkor folytatódik az ülés. Köszönöm szépen az eddigi vitát. Mint említettem, 15 óra 15-kor találkozunk ismét ebben a teremben.